minden egyes fogvatartott ellen, azért, hogy ezt követően minél hamarabb tárgyalást folytasson le esetükben. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Manaki biztos asszony a vita végéig hat állásfoglalási indítvány érkezett, ezzel lezárjuk a vitát, és most rögtön kerül sor a szavazásra. Hat módosító, hat uh, állásfoglalás indítványról szavazunk a bangladesi helyzettel kapcsolatban. Lochbiller kolléganőnek eljárási kérdése van. Igen, egy ténybeli tévedést szeretnék javítatni, mielőtt a bangladesi állásfoglásra szavazunk. A nagy J alatt azt halljuk, hogy 2001 és 2005-ös választások után. 2005-ben ugyanakkor nem voltak választások, úgyhogy kérem, hogy az és 2005 részt töröljék a szövegtervezetből. Mindenki meg tudja jegyezni ezt? Van -e esetleg e szóbeli módosító indítványjal kapcsolatban? Nincs. Rendben, akkor így fogunk szavazni a nagy J pontról. Négyes paragrafus eredeti szöveg kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Ötös cikke ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodók, elfogadtuk. 13-as paragrafus után az egyes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Tán kolléga asszony. Elnézést, én egy új szavazókártyát kaptam, de nem működik. Szeretném elmondani, hogy itt plusszal szavazok, és a záró szavazásnál is plusszal fogok szavazni. Nem tudok változtatni a dolgon, nem tudok még egy szavazókártyát hozni, sajnos az egyik készüléken sem működik, talán azért, mert ma reggel egy másik szavazókártyával szavaztam. Talán valahol máshol még be van dugva a másik szavazókártyája. Talán ez lenne az oka annak, hogy ez a szavazókártya nem működik. Tehát akkor a szavazás az még folyt, most lezárom Lezárhatjuk a szavazást? Elutasítottuk az indítványt, és jegyzőkönyvezzük, hogy Tein asszonyi szavazni kívánt. Áttérünk a J preambulum bekezdésre a módosított formában kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodók. Ebben a formában elfogadtuk. Áttérünk a zárószavazásra az így módosított állásfoglalási indítványról. Név szerinti szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérünk hat állásfoglalási indítványra a iraki kisebbségek problémájával, és különösen a türkmén kisebbség problémájával kapcsolatban. 5 eh, hatos paragrafus eredeti kitámogatja, ki van ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Hetes paragrafus, ki van mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tízes cikke után egyes módosító ki van mellette ki van ellene. Ezt akkor elektronikus úton ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt a módosító indítványt. A második rész, a második módosító indítvány 10 paragrafus után ki van mellette, ki van ellene, úgy gondolom, hogy ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. B. Preambulum bekezdés két részben. Első rész ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Második rész ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Áttérünk akkor a zárószavazásra az ilyen formában módosított állásfoglalás indítványról. Név szerinti szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Egy tartózkodás mellett egy hangulat fogadtuk el ezt az állásfoglalást. Most pedig öt módos ö, állásfoglási indítványra fogunk szavazni ö, Arafat Jaradat esetével és a palesztin foglyok helyzetével kapcsolatban az izraeli börtönökben. Elsőként a néppárti frakció állásfoglalásáról szavazunk, név szerinti szavazást tartunk róla. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Ezt szavazat egyenlőséggel elutasítottuk. Áttérünk négy frakció közös állásfoglalási indítványára. Ötös cikkely, eredeti szövegjavaslat, két részben szavazunk róla, kitámogatja az első részt. Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk, második rész ki van mellette, ki van ellene, Nos, az előző eh, szoros elemény mellett akkor a 5-ös paragrafus második részről elektronikus úton ellenőrző szavazást tartunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as cikke, eredeti szöveg. Három részben szavazunk róla. Első rész ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész ki van mellette? Ki van ellene? Itt is elektronikus ellenőrző szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, ugyanaz a többség, mint az előbb elfogadtuk. Rendben, elektronikus úton ellenőrizzük. Tehát 8-as cikke, harmadik rész, elektronikus ellenőrző szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Még nagyobb többséggel fogadtuk el. Tízes cikke, eredeti szöveg, két részben szavazunk, első rész kitámogatja. Ki van ellene? ki tartózkodik, elfogadtok, második rész ki van mellette, ki ellenzi. Ezt is elektronikus úton ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es cikke eredeti szöveg kitámogatja. Ki ellenzi, ezt is elektronikus úton ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 11-es cikke eredeti szövegéről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Akkor áttérünk a záró szavazásra az ilyen formában módosított állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 igen, 29 nem szavazattal elfogadtuk. Ezzel elértünk az ülés végére. A következő ülés elején jóváhagyásra rendelkezésre fog állni a jegyzőkönyv, hogyha nincs ellenvetés, akkor a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat az állásfoglalásokban megnevezett személyeknek, illetve intézményeknek el fogom juttatni. Ódi úr